illetve hogy a szavazás majd holnap lesz. Most pedig Manikens úr következik Grúzia témájában. Manikens úr, öné a szó két, négy percre. Prezident, dámas un kungi, man ir liels gods pievērst Eiropas parlamenta uzmanību un lūgt dot piekrišanu asociācijas līgumu az Európai Parlament a ratifikációs folyamathoz kell, hogy hozzájáruljon az Európai Unió és Grúzia közötti társulási megállapodás aláírásához. Fontos az, hogy az Európai Unió támogassa Görögországot, a, görög, a grúz, Grúziát és a grúz kultúra az európai kultúra részét képezi, ezt így gondolja a nagy része a grúz embereknek is. Ez pedig azt mutatja, hogy nagyon nagy a felelőssége a grúz hatóságoknak. Nyolc évvel ezelőtt kezdtük a, munk, a közös munkát Grúzia és az EU között. Öt évvel ezelőtt megkezdődött a keleti partnerségi program, és a terv megvalósulása eleinte már nagyon optimista tervnek tűnt. Fontos az, hogy a munkát elvégezzék grúz partnereink is. Engem nagyon meglepett pozitív értelemben az, hogy milyen hatalmas előrelépéseket tett Grúzia, hiszen fontos reformokat kellett megvalósítson rövid idő alatt. Nehéz a cégeket, a politikai elitet, a közvéleményt meggyőzni a gyors reformok szükségességéről. A nyugat-európai államok sokszor sokkal hosszabb idő alatt tudják csak megvalósítani, akár 20 év alatt azokat a fajta reformokat, amelyeket Grúziától néhány év alatt elvártunk a grúz társadalom polarizációja, a korrupcióellenes harc, az abháziai, illetve délosszétiai problémák a legnagyobb problémák. Az Európai Uniónak segítenie kell a korrupció megszüntetésében, segíteni kell a kisebbségeket, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a grúz nép élvezhesse az Európa felé vezető út gyümölcseit. Ennek a társulási megállapodásnak köszönhetően Grúziában új munkahelyeket tudtunk teremteni, teremteni a vízumkönnyítési rendszer is sokat segített, ami a beruházásokat illeti, ezek is növekedtek. Ami az Európai Unió részéről a nagy projekteket illeti, az energia, a közlekedés területén valósultak meg a legnagyobbak. Ezek nagy lehetőségeket is jelentenek, Grúziába be lehet majd fektetni, és végül szeretném megköszönni mindazoknak a kollégáknak a segítségét, akik hozzájárultak a jelentés megvalósításához megvalósulásához. Még egyszer köszönöm szépen az árnyékjelentéstevőknek a munkáját, és azoknak a parlamenti képviselőknek is, akik módosításokkal segítettek bennünket. Remélem, hogy meg tudjuk szavazni ezt a dokumentumot, ugyanis a grúz emberek, a grúz társadalom készen állnak a pozitív változásokra, és nekünk itt az Európai Parlamentben segítenünk kell őket. Köszönöm szépen! Most pedig a bizottság nevében Avramopoulos úr következik. Thank you, Mr. Rubin. Well, uh, honorable members of the parliament. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők. Először is hadd köszönjem meg önöknek a jelentést. Mamikin szór? A jelentésben sok fontos ajánlás szerepel, és azt mutatja, hogy nagy mértékben konszenzus uralkodik a Grúziával kapcsolatos politikánkban. Az Európai Parlament erős támogatása fontos üzenes, üzenet lesz, arra vonatkozólag, hogy megerősítsük Grúziához fűződő kapcsolatainkat, és megteremti az előfeltételeit annak, hogy szorosabban együttműködjünk Grúziával. Grúzia az egyik vezető ország, amikor az Európai Unió keleti partnerségi politikájáról van szó. A szóban forgó társulási egyezmény Grúzia Európai irányú erőfeszítéseinek az eredménye, valamint annak eredménye is, hogy elköteleződtünk amellett, hogy egy demokratikus, stabil és virágzó országot építsünk egy olyan ország, egy olyan régióban, amely kulcsfontosságú stratégiai jelentőséggel bír. Hogy a közös menetrendünket megvalósítjuk, Grúzia át fog alakulni, közelebb kerül Európához, mélyül majd a politikai kötelék is az Európai Unió irányába, és a gazdasági együttműködés is mélyülni fog. Az európai értékeket fogja képviselni Grúzia, ilyen például a pluralisztikus demokrácia, illetve a jogállamiság is aláírást és az előzetes átmeneti alkalmazást követően megtartottuk első grúz EU csúcs találkozónkat pontosan egy hónappal ezelőtt Brüsszelben. Ez az első lépés a megállapodás végrehajtásában. Ugyanezen a napon megállapítottuk, hogy Grúzia eleget tesz a követelményeknek az első szakaszra vonatkozóan a vízum párbeszéd során, és hogy a cselekvési terv következő lépését is elindíthatjuk, ezt is megállapítottuk. Ez is további fontos lépés, ezzel is közelebb hozzuk Grúziát ahhoz a célkitűzéséhez, hogy vízummentességet kapjon az Európai Uniótól. El kell mondanom, Grúzia nagyon nagy előrelépéseket tett a demokratikus fejlődésében. Parlament és elnöki választásokra is sor kerül 2012-ben és 2013-ban valamint önkormányzati választásokat is tartottak 2014-ben. De azt is el kell mondanunk, hogy a politikai klíma az országban javulásra szorul. A politikai konfrontációt és a polarizációt el kell kerülni, és fontos, hogy a pártokon átívelően is legyen párbeszéd. Emellett Grúziának tovább kell munkálkodnia az igazságügyi reformon és azon, hogy biztosítson jogállamiság érvényesülését. Örömmel számolhatok be arról, hogy a mély és átfogó szabadkereskedelmi térségre vonatkozó rész végrehajtása óta, illetve végrehajtásának megkezdése óta már első eredményeket látunk. Szeptember óta pozitívak a tapasztalatok, a megállapodás következményei még nem rajzolódnak itt teljes körülön, de a szeptemberi számadatok azt mutatják, hogy 50%-kal nőtt a Grúziából Európai Unióba irányuló import, főként a különböző biófélék és más egyéb termékekkel kapcsolatosan. Ez a megállapodás segíteni fog abban, hogy Grúzia tovább fejlődjön, és 50 millió eurós program, illetve segítségnyújtásra számíthat az ország jövőre. Szeretnék most néhány szót ejteni a stratégiai partnerségi megállapodásról, amely eh, Abházia és Oroszország között köttetett, valamint a Déloszétiával. A déloszétiai fejlemények is nagyon aggasztóak. Az orosz abház megállapodáshoz hasonlóan a Déloszétiával kötendő megállapodás szintén megkérdőjelezi Grúzia területi integritását. Emellett ez károsítja azokat az erőfeszítéseket is, amelyek a biztonsági helyzet stabilizálására irányulnak a régióban, és nem járul hozzá a deeszkalációhoz. Emellett ellentmondásban van a nemzetközi jog alapelveivel és azokkal a vállalásokkal, amelyeket az Orosz Föderáció tett. Szeretném újra megerősíteni azt, hogy az Európai Unió lankadatlanul támogatja Grúzia területi integritását. Teljes mértékben elköteleződünk továbbra is amellett, hogy megoldódjon a konfliktus a régióban. A Genfi Nemzetközi párbeszédben is részt veszünk, és a monitorozási folyamatnak is részesei vagyunk ezzel kapcsolatosan. Szeretném újra elmondani és hangsúlyozni, hogy nagyra értékeljük, hogy Grúzia hozzájárult az Európai Unió közép-afrikai köztársasági missziójában, ugyanis szerepet vállal az Európai Unió közös biztonságára irányuló projektekben. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy az EU és Grúzia közötti partneri kapcsolatok szorosak. Még szorosabbak lesznek, hogyha az Európai Parlament ratifikálja a társulási megállapodást. Köszönöm. Merci, monsieur. La parole pour... Köszönöm. Egy percben Oli Réni a szó. Uh, uh, köszönöm. Köszönöm szépen. Grúzia megbízható partnerünk volt, és szorosabb politikai és gazdasági kapcsolatokra törekedett az Európai Unióval, annak ellenére, hogy igen nagy nyomás nehezedett rá Oroszország részéről. Egy kis ország, Grúzia, ezért számára a szabadkereskedelem nagyon fontos, előmozdította nagy mértékben az országot. Az elmúlt évtizedben a szabadkereskedelmi áru áramlása nagy mértékben megnőtt, és a liberális kereskedelmi rezsim is előmozdította a növekedést Grúziában. Ezen túlmenően, ahogyan a biztos úr is elmondta, a átfogó keres, szabadkereskedelmi megállapodás szeptemberben bevezetett rendelkezéseinek alkalmazását követően nagymértékben megnövekedett Grúzia EU-ba irányuló exportja. Ez is örvendetes. A keleti partneri országok közül Grúzia tette legtöbbet a gazdasági reformok területén, ezért megérdemli ezt a megállapodást és annak ratifikálását. A következő lépés a végrehajtás lesz. Támogatjuk Grúziát erőfeszítéseiben, és sok sikert kívánunk az országnak. Köszönöm. Most pedig köznek, következnek a frakciók Stetina úrral. Két perc. Děkuji za slovo, paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové a kolegové. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, ratifikálni fogjuk az EU-Grúzia közötti társulási egyezményt. Ez a harmadik társulási megállapodás lesz a mandátumunk ideje alatt. Ez a javaslat, amely előttük el, hosszantartó munka eredménye. Sok kihívással szembesültünk, kettőt emelnék ki. Először is megpróbáltuk nevükön nevezni a dolgokat. Menjünk vissza húsz évet, amikor is Oroszország Abháziát annektáltak, ezt követően kitört a Csacsen háború, rengeteg civil gyilkoltak meg az oroszok, utána Dél-Oszétiát is elfoglalta Oroszország, ugyanaz az Oroszország, amely Csecsenföldön is gyilkolt, Emellett aztán azt láthattuk, hogy a Krimfélszigetet is elfoglalta Oroszország, és Ukrajna keleti részén is erőszak robbant ki Oroszország miatt. Amikor mi az állásfoglalásunkat megfogalmaztuk, a megszállást megszállásnak neveztük, azt hiszem az Európai Parlament és az Európai Unió magatartása azt a lehetőséget kell, hogy tükrözze, hogy Oroszország adott esetben folytathatja az agressziót. Ha nem foglalunk el világos, nem foglalunk világosan állást, akkor nem teszünk eleget a felelősségünknek. Hogyha Európa egyértelműen elítélte volna az abháziai és a csecsenföldi erőszakot, akkor Ukrajnában nem került volna sor a konfliktusra. Ezt bizonyítja az is, hogy az Orosz Föderáció Abháziával új megállapodást kötött, ami ahhoz vezethet, hogy néhány grúz területet ismét csak annektál Oroszország és az Orosz Föderációba e, iktat, épít be. Ki kellett volna hangsúlyoznunk azt is, hogy a grúz rezsimet demokratikusan választották meg, az elnök megszakítja felszólalót. Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Szociáldemokraták nevében Fleckenstein úr szó. Kedves elnök azt ami természetesen én mind a kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodást, mind a társadalmi megállapodást üdvözöljük, és egy szűk, szoros együttműködésre törekszünk Grúziával. Az is teljesen világos, hogy azok az orosz kísérletek, amelyek arra irányulnak, hogy szerződésekkel bizonytalanságot és nyugtalanságot teremtsenek a megszállt területeken, e, e, ezek tovább fognak folytatódni, ezeket a szerződéseink nem fogják meg akadályozni. Köszönetet mondunk a grúz kormánynak azért az okos eljárásmódért, amivel bánik ezzel a válsággal. A politikai együttműködés és a gazdasági együttműködés segíteni fog az ország reformjában és stabilizációjában a grúz emberek észre fogják venni, hogy a független igazságszolgáltatása, a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem, az áttekinthető államigazgatás, és így tovább őket fogja szolgálni, és az ő javukra lesz majd. Úgyhogy jó lesz, hogyha jövőben egy együttműködési bizottságot állítunk föl az, ukra, az ukrán és a moldáv példát követve. Ez fontos annak érdekében, hogy segítsük a párbeszédet és eh, szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki egymással. Ugyanakkor, kedves kollégák, azon is el kell újra gondolkoznunk, hogy mit jelent eh, ez az eddig működő bizottságok eh, számára, hiszen Örményország, Azerbajdzsán az egyik oldalon, másik oldalon ül az Európai Unió, és hát nyilván ez egy nagyon nehéz párbeszéd és feladat lesz. Köszönöm szépen. Gyurek, ICR. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen. I decyzja, które jutro podejmiemy. Azok a döntések, amelyeket holnap kell majd meghoznunk, úgy tűnik, hogy néhány évvel később jöttek a vártnál. A grúz emberek európai útja már 2008-ban meg kellett volna nyíljon, rögtön azután, hogy Oroszország megtámadta Grúziát. Akkor nagyon erős választ tudtunk volna adni erre az agresszióra. De akkor nem, hogyha ezt akkor megtettük volna, akkor talán a kelet-európai események sem úgy alakulnak, ahogy alakultak. Tehát nem szabad kontraproduktívá válnunk, ugyanis meg tudtuk volna akadályozni az ukrajnai eseményeket is. Jó, mondjuk van egy olyan lengyel mondás is, hogy jobb később, mint soha, lehet, hogy egyesek azt mondják, hogy rendben, de az elmúlt években nem tudtuk volna az, a e, az európai sztenderdeket megvalósítani Grúziában. Ez igaz, de ugyanakkor el kell gondolkodnunk azon is, és Ferenc pápa is ezt mondta nekünk itt ebben a teremben, hogy ők is tudnak nekünk legalább annyit adni, amennyit mi adunk őnekig. Így kell a értékcsere, illetve a kereskedelem kérdéseiben is elgondolkodnunk. A konszolidáció Grúziában az orosz támadás után nagyon jól hozzájárult volna a saját biztonságunk növekedéséhez is. A szolidaritás igen fontos, főként az olyan országok területén, amelyek a szovjet rendszer után függetlenségüket elnyerték. Köszönöm. Másfél percben Nár képviselő. Szenyora prezidenti. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy stratégiai fontosságú egyezmény, hiszen nagyon sokat elmond a lényegről például elmondja azt, hogy Grúzia Európa. És Grúziának joga van ahhoz, hogy az ő kívánságai teljesüljenek, az ő nemzeti céljai teljesüljenek a szerződésünk 48. cikkejének végrehajtása által. ez nem csak a görög ez nem csak a grúz állam akaratának felel meg, fontos, hogy itt kölcsönös lépések történjenek, így például az Európai Uniónak a sztendegyei betartásra kerüljenek, és a jogállamiság, a független igazságszolgáltatás az is létrejöjjön. Fontos, hogy a határok tiszteletben legyenek tartva, a béke tiszteletben legyen tartva, és mind az, ami a biztonságot, a békét veszélyezteti ott a térségben, gondolok itt Abháziára, vagy Dél-Oszétiára, az megszűnjön. De van még egy alapvető fontosságú dolog, nem arról van szó, hogy itt valakit vádolnánk, itt az ország legitim érdekeiről, és egy másik nagy országnak, Oroszországnak a legitim érdekeiről van szó. Nem csak egy nagy szomszédos országnak, hanem egy nagy barátnak kell lennie Oroszországnak Grúzia számára, és természetesen Európa számára is barátnak kell lennie Oroszországnak. Fontos, hogy ezt a kapcsolatot a béke jegyében éljük meg, anélkül, hogy vádaskodnánk egymással szemben. Scholz úr a nevében egy percben. Herr Kommissar. Tisztelt biztos úr, a mai vitánk során annak összetettsége és az egyezmények összetettsége ellenére a grúz nép nagyon fontos életfeltételeiről van szó. 35%-ot meghalad a munkanélküliség, az átlagos bér pedig 50 euró körül mozog, és ez miatt nagyon sokan hagyták el az országot. Ezzel az társulási megállapodással végre reménykedhetnek egy szebb jövőben. Ugyanakkor senki sem mondta meg, hogy hogyan fognak ezek a remények beteljesülni. Úgyhogy a bizottságnak röviden meg kell mondania, rövid időn belül meg kell mondania, hogy egy, egy jó szociális fejlődést, egy, egy önálló lábára álló államot, egy demokratikus eh, államrendet hogyan kívánott támogatni, és mi itt szintén a házban szint kell, hogy valljunk. Grúzia eh, a társulás mellett döntött, kedves kollégák, ezért mi eh, most már be kell, hogy fejezzük Grúzia, Grúzia Oroszországa kapcsolatos rugalmas politikájának az aláaknázását, ugyanis ez csak a kölcsönös bizalom vesztéshez fog vezetni. Köszönöm. Elfogad egy kékkártyás kérdést? Manikins úr parancsoljon. Paldies, priekšsēdētājs ez man ir jautājums Šolca kungam. Vai tiešām jūs ticat, ka Grūzijas Grúziával kapcsolatban fontos azt látni, hogy az Európai Unió segíthetne a gazdasági problémák megsegítés megoldásában is. Önök szerint Grúzia elszigetelése jó ötlet-e? Solc úr, 30 másodpercben válaszoljon kérem. Úgy gondolom, hogy a gazdasági megállapodásra, a szabadkereskedelmi megállapodásra bizonyos feltételeket megteremtettünk, ugyanakkor mi is el kell gondolkoznunk azon, hogy a gazdasági együttműködés Grúziával e, hogyan folytatjuk, és hogyan tesszük képessé Görögországot arra, hogy hatékonyabbá tegye a gazdaságát, és más kereskedelmi partnerekkel folytatott együttműködésben új perspektívái nyíljanak köszönjük szépen! Most Meszerics úr következik, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, először is hadd köszönjem meg a jelentéstevőnk, kollégánk Kins munkáját. Kiegyensúlyozott jelentést készített, amelyben sok fontos jó ajánlás szerepel, mint a grúz kormány, és bárki Grúziában, aki érdeklődik a politika iránt, illetve az európai perspektíva iránt, profitálhat ebből. Ez az ünnep pillanata. Elsősorban a társulási egyezmény olyasmi, amit meg kell ünnepelni, és szerintem ezt tegyük meg holnap. Mindannyiunkat kérem, hogy támogassák a társulási egyezményt a szavazatukkal, és akkor ünnepeljünk majd persze. Egy pillanatra meg kell állnunk és gratulálnunk kell a grúz hatóságoknak is. A hatóságok ugyanis hatalmas változtatásokat eszközöltek, persze még sokat teendő, erről szól a jelentés is, és a biztos úr is felsorolt néhányat ezen szükséges változtatások közül. Nem akarom elismételni, ami már elhangzott. Nem akarom továbbá megkérdőjelezni a bizottság által idézett statisztikákat, de azért ne felejtsük el, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások szociális hátrányokkal is járhatnak, ezért Szeretnék mindenkit felszólítani arra, hogy szorosan kövessük nyomon, hogy mi történik regionális szinten a grúz gazdasággal, a grúz társadalom szövetével, és évről évre térjünk vissza erre a Köszönöm. EFDD, Castaldo úr. Köszönöm szépen. A nemzetközi politika jó metafóriája az az, hogy egy, távo, egy asztalnyi ember szeretne meginni egy pohár vizet. Aki az utolsó cseppet is ki tudja szippantani, az a legügyesebb. De ugyanakkor ezek a metaforák véres metaforákká is válhatnak bizonyos országok tekintetében. Nagyon felületesen közelítjük meg ezt a kérdést. Mi az öt csillag mozgalomtól európai perspektívát szeretnénk a kopenhágai kritériumokat betartó országok számára biztosítani, mert az ő népeik, épp úgy, mint a mieink, szeretnék ezt elérni. Nem csak Grúzia, hanem Moldávia esetében is ezt szeretnénk támogatni, és ezért nem fogjuk ezt megszavazni, hanem tartózkodni fogunk. Az Unió és Oroszország is egyre közelebb jutnak a vörös vonalhoz, és az oroszok nagyon kemény felelősséggel terhelhetők, egyre nehezebbé válik a helyzet, biztosak vagyunk benne, hogy ezt szeretnénk támogatni. 2013-ban az Egyesült Államok külügyminisztériumából a TTIP szerződésekre vonatkozólag tett megjegyzéseket. Ez leginkább azoknak kedvez, akik benne vannak, nem annyira azoknak, akik kívül találják magukat ezen a rendszerem. Mit fogunk tehát megszavazni? A saját és a grúz emberek jóléte mellett, vagy pedig a Szatlanti óceán másik oldalán lévők számára akarunk újabb piacokat kreálni, akármibe is kerüljön ez. Ezt akarjuk? Csak egyszerűen azért, hogy a védelmi minisztériumoknak bedolgozó fegyvercégek bevételét növeljük tovább? Mi nem támogatjuk Putyin Oroszországát, de azért akkor is felháborodunk, hogyha csak akkor emlékszünk, emlékezünk a jogsértésekre, amikor az kényelmes nekünk. Obama elnök sem feltétlenül pozitív ebben a játékban. 25 évvel ezelőtt ledőlt a berlini fal, és most az Európai Unió egy újabb keretet kreált. Nem tudom, hogy ki fog nyerni ebben a az új hidegháborúban, de az biztos, hogy mi, európaiak, veszíteni fognunk. Lehet, hogy most még időben lennénk ahhoz, hogy irányt változtassunk. Köszönöm szépen, másfél percre megadom a szót Soprad úrnak. Tisztelt elnök asszony, ezzel a társulási szerződéssel az Európai Unió egy új küszöböt lép át, hiszen két részre ö, oszthatjuk ezt. Egyrészt ö, ott van az elszegényedés, hiszen 2004 óta 2014-ben nem egyetlen országnak ö, sem magasabb a GDP-je, 28 tagállamra bővült Európai Unió mintegy 12 százalékpontos csökkenést jelent a GDP tekintetében per capita. Ez pedig egyértelművé teszi, hogy a társulási szerződés Ukrajnával, Moldáviával, illetve Grúziával csak tovább súlyosbítja az Európai Unió elszegényedését. Ezen kívül az Európai Unió és Oroszország kapcsolatára is fölhívnám a figyelmet. Oroszországnak megvannak a saját érdekei, megvan a saját hatásköre, és a, ma megfizetjük az árát a korábbi hibáknak, az ukránok, a, a grúzok ö, jövőjét tekintetében. Azt tudni kell, hogy nagyon súlyos háborús következményekkel lehetnek a jelenlegi lépések. Oda kell figyelni a békére, és ezért ellene szavazunk ennek a projektnek. Köszönöm. Két kékkártyás kérdést kívánnak annak föltenni, ennek elfogadja őket? Kányéte asszony parancsoljam. A franciaországi kollégát szeretném kérdezni, hogy amikor arról beszél, hogy mennyibe került a bővítés, és mennyire szegény az Európai Unió, látja azt, hogy az EU belső piaca közben nőtt 100 millió emberrel, és ez Franciaországnak is nagyon előnyes volt, extra profitot termel ezekben az országokban. 30 másodpercben válaszolhat, uram. Az Európa elipartalanodása és nagyon sok munkai elvesztése köszönhető ennek a folyamatnak. A, nyilván a szegény országoknak érdeke az, hogy hogy feljöjjenek, de ez nagyon sokban került Németországnak is, gondoljanak csak az egyesítésre, és Európa polgárai ma már nem a leggazdagabbak. Ez a elképzelés róluk egy nagyon nagy teher. Köszönöm, elnök asszony. Én megvárom, még fölveszi a fejhallgatót a kollégor. Rá érzi -e azt, érti -e azt, hogy az Európai Unió megpróbál megállni a saját lábán, de a monetáris unió költségei sokkal magasabbak, mint a bővítés költségei voltak. Ez itt az igazi baj. A bővítés kifejezetten jót tett a gazdaságnak. Nem azt mondom, hogy Grúzia helyzete ugyanolyan, de ha a szabad kereskedelem és ki, kialakul egy országgal, akkor Közép- és Nyugat-Európa országait ma már meg kell védeni, gazdaságainkat meg kell védenünk, magunkat is, magunk alatt a fát, hogyha bármibe belemegyünk. Préda úr kap szót két percben, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindig meglep, amikor azt hallom, például tegnap is, hogy Moszkva véleményét itt egyes, egyesek lelkesedéssel képviselik felénk. Sofőr úr téved abban, amit mond, azok az országok, amelyeket említett, Moldávia például nem, nem lesz független. Ha jól értettem a sajtó híreket, akkor a nemzeti frontot ott is Moszkva finanszírozza, és egy kicsit ez bosszantó és elképesztő, hogy körünkben is vannak ilyen moszkvai ügynökök. Nem hittem volna, hogy ez lehetséges manapság, de Soper úr azért gondoljon bele, hogy Grúziában és ahogy Kisinyabban, Moldáviában is, és Kijevben is Ukrajnában, Ukrajnában döntöttek az emberek, szeretnének egy demokratikusabb, nyugatiasabb világban élni, és a szovjet hatalom láthatóan ezt meg akarja nekik tiltani, helyettük is döntve. A grúz polgárok és a moldáv polgárok, az ukránok döntsenek maguk, ne Moszkva nyomására, és igenis megvan a joguk, hogy európai perspektívát ambizionáljanak, és a moldáv-ukrán grúz háborús gócpontokat, ha látjuk, akkor pontosan meg kell, hogy értsük, hogy itt a szolidaritás kötelezettségünk, és lelkesedéssel kéne ezeket a társulási szándékokat felkarolni minden ország tekintetében. Köszönöm, hogy meghallgattak kék kártyát kérdésre föl Suprád úr, elfogadja? Moszkulszet buká. Paragallo. Dans cette euh, assemblée, cher monsieur, par contre... Tisztelt Uram, nem szabad félreinformálni a kollégákat. Nem kaptunk pénzt Moszkvától, hanem egy magánbanktól kölcsönt vettünk föl, és ezt ehhez jogunk van. Nem szabad tehát félreinformálni senkit, vissza kell fizetnünk ezt a pénzt méghozzá egy magánbanknak. Második megjegyzésem, amikor stratégiai, amerikai stratégiáról beszél, akkor természetesen megvan a joga ahhoz, hogy véleménye legyen. Nekem is megvan a saját véleményem, és ehhez jogom van. Én, én az Európai Unió érdekeit, tehát a Franciaország érdekeit tartom szem előtt. Έχετε, kire Prede, επίσης Köszönöm. Préda úr. Karim úr is feltesz egy kékkártyás kérdést, elfogadja? Köszönöm, kérek Karim. Uh, Mr. Preda, I'm obliged to you for... Préda úr. Köszönöm, hogy elfogadta a kékkártyás kérdést, mert nagyon fontos dolgot vetett fel. Valóban van egy olyan a szélső jobbról jövő retorika, amely anti-európai első nézetre az orosz médiumokra hivatkozik a NATO ellen, és sokszor a saját tagállama ellen, és Putyin mellett hangzik. Valóban van itt egy, egy formátot, egy sablon, egy minta, miközben látjuk, hogy pénz mozog Oroszországból ezen csoportok felé. Nem csak egy pártvezető tette ezt, több ilyen is van. Nem kéne kivizsgálni ezeket az ügyeket? Kérje Preda, μπορείτε να απαντήσετε και Μπορείτε να απαντήσετε και στις δύο. Préda úr, a két kérdést, két kettős kérdést fogadott tehát, parancsolja, reflektáljon rájuk. Nem fogok Supred úrnak válaszolni, mert ezt már megtettem rögtön az elején. Putyinhoz kell fordulnia, vagy a magánbank barátaihoz. Ami pedig az előző felszólalást illeti, természetesen aggodalomra adnak okot az események, gondolok itt a Front Nationalra, illetve Moldáviára. Itt is ugye orosz pénzekről tudunk, ez elfogadhatatlan. Itt, ebben a házban, Strasbourgban, illetve Brüsszelben nem Oroszország hangja érvényesül. Köszönöm. Tolok, Bostinár, ugye nem is léptem. Köszönöm, Bostinár úr következik másfél percre. Köszönöm szépen. Valóban néha úgy érezzük, hogy Moszkva beszél, de hát ez már egy másik történet. este un premio, Grúzia esetében arról van szó, hogy elismerjük az ország előrelépéseit, baráti országról beszélünk, és támogatást nyújtunk, támogató kezet ennek az országnak, illetve a népnek. Elég bonyolult a helyzet, de ebben a helyzetben az Európai Unió feladata, hogy minden lehetséges eszközzel támogatja ezt a, támogassa ezt az országot, és az orosz hatást ellensúlyozza. Grúzia határozottan Európa irányába mozdult el. Grúzia esetében a puzzle részei a helyére kerülnek. Oroszország partnerségi megállapodást írt alá Abháziával, tudjuk, hogy mi történt a Krímfélszigeten korábban. Itt befagyott konfliktusokról beszélünk, és most tipikusan orosz módszereket látunk érvényesülni. Ez a társulási szerződés egy nehéz, de nagyon szükséges erőfeszítés sorozat elejét jelenti, nagyon fontos stratégiai szempontból ez a régió az Európai Unió számára. Pánok, Ján Lepto. Uh, Mr. President. úr, Elnök úr, Oroszország tovább is megszállja a grúz területeket, el kell ítéljük azt, és azt is, hogy volt kormánytagokat elítélnek, és aggályaink vannak a szelektív igazságszolgáltatás, különösen a volt elnök elleni alkalmazás ellen. Ugyanakkor izgalmas évá mögöttünk a szorosabb keleti partneri viszony tekintetében új grúziak között. Mi a frakciónk támogatja és üdvözli az mélyható szabadkereskedelmi megállapodás és társadalmi megállapodás, mert Grúzia politikai integrációját is elősegíti az EU felé, és a gazdasági integrációt is a világ legnagyobb piacához. Ha aláírjuk a megállapodást, ezáltal Grúzia vállalásokat tesz a jogállamiság és a bíróság reformja mellett, jogszabályreformokat fog bevezetni, az alapjogok, az emberi jogok és a demokratikus intézmények erősítése mellett tett vállalásokat, és ez erősíti azt a politikai párbeszédet is, amely a Grúzia és az EU között folyik, és a civil társadalmat is mélyebben benyomja, valamint a kisebbségek e, e, szembeni toleranciát erősíti. Az, ez nagyon jó kereskedelmi megállapodás, ez és Grúziát közelebb hoz az Európai Unióhoz segít abban, hogy ellen tudjanak állni az orosz revansista nyomásnak. Köszönöm szépen, most pedig Devicius úr kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt kollégák, a holnapi lépés történelmi lépés az Európai Unió, illetve Grúzia kapcsolatában, hiszen egy legkeletibb ország Európa felé fordul, illetve 2003-as kötelezettségvállalását folytatja. Ezen kívül hangsúlyozni kívánom, azt, hogy a grúz nép bízik az Európai Unióban. És nagyon fontos uh, az európai hovatartozás az orosz uh, hatás ellensúlyozására. A grúz terület uh, elfoglalását elutasítjuk, a társulási megállapodás nem karácsony ajándék Grúzia számára, hanem egy óriási feladat, amely a grúz hatóságoktól jó készségeket és gyors fellépést követel meg. 2015-ben például jogharmonizáció fog történni, itt mintegy 72 jogalkotási kezdeményezésről beszélünk. Mindemellett folytatnia kell ennek az országnak a demokratikus reformokat, meg kell erősíteni a piacgazdaságot, és növelnie kell az életszínvonalat. Ezen kívül elvárjuk azt is, hogy az igazságszolgáltatási rendszer független és átlátható legyen, és ne éljenek vele vissza politikai szempontból Grúziának, nemzeti békéltetésre, egyeztetésre van szükség, illetve jogharmonizációra, és ebben az esetben, vagy ebből a szempontból Európa együttműködő partner, de megköveteli a maga jussát. Boldog új évet Grúziának! Arvoisa puhemies, voimme onnit... Köszönöm szépen! Gratulálunk mi is Grúziának, hogy előzetes választása jó volt, és még hogyha 69%-a a szavazóknak szeretné is, hogy tehát ott 69% szeretné, hogy aláírjuk itt a megállapodást, és itt is megvan a nagy többség, majdnem a konszenzus jelentősen javult az igazságszolgáltatás függetlensége Grúziában. Persze nyilván van hova még előrelépni. És eh, Grúzia, ha ebbe az irányba halad tovább, akkor tovább fog javulni a helyzet. A kereskedelmi megalapodásokat, amelyek a térségben érvényesek, azonban figyelme kell venni. Egyes országok az Eurázsiai Unió felé tendálnak, mások az Uni- Európai Unió felé. Ezt kezelni kell tudni. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy a politikai folyamat során Grúziában ugyan voltak együttműködési problémáink a kormányal, de Ebből tanultunk, és ez új lendületet adhat a további tárgyalásoknak. Obermeier úr, egy percben kap Köszönöm. Ma a harmadik társulási megállapodásról beszélünk idén. Grúzia gyönyörű ország. Tavaly sokat lépett előre, például a belső biztonság tekintetében, és a társulás kapcsán Kiemeltük, hogy Grúzia elkötelezett a demokrácia mellett, de azért ha itt valaki csúnyán beszólhat valakinek közülünk, akkor az nem a demokratikus parlamentarizmusnak a jele. Tehát igenis, azzal együtt, hogy Grúzia csodálatos ország, az európaiak már belefáradtak, a bővítésekbe. Éppen elég lenne a bővítésgetés helyett ott békét teremteni, és misszionárius elképzeléseink helyett, amelyekkel most egyik ország után a másikkal kötjük ezeket a szerződéseket, inkább egyszer már a saját polgárainkra kéne ráirányítani a figyelmet, az ő igényeikre. Köszönjük szépen! Két percben kell nyerte. Asszony kapszót. Köszönöm szépen, kollégák! Ennek a társulási megalapodásnak a ratifikálását én támogatom, és el szeretném ismételni, hogy a megszállt terület Abházia is részét képezi Grúziának, és Követeljük Oroszországtól, hogy a megszállt területeket hagyja el. Egy olyan társadalomban, amelyben a többség túlnyomó része támogatja az integrációt, az EU felé való közeledést, akkor nekünk az EU-ban, a főpolitikai erőknek legalábbis az a kutya kötelessége, hogy az együttműködés szellemét fenntartsuk, és segítsük ennek a társulási megalapodásnak a végrehajtását. Minden eszközzel azon kell lennünk, hogy a grúz kormány ö, ö, előtt álló perek és kivizsgálandó ügyeket a nyilvánosság mellett jogszerűen folytassák le. A holnap kormányának most vetjük meg az ágyat, és álláspontunk és állásfoglásunk azt mondja ki, hogy Grúziának is meg kell adni az európai perspektívát, sőt, az Európai Unió tagságára is jelentkezhet. Én, nekem az a vízióm és álmom, hogy egyszer Grúzia az Európai Unió tagja legyen. Mamikin úr kék kártyát emelte, elfogadja? Kárnyéte asszony elfogadja a kék kártyát? You have a blue card from Mr. Mamikins. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamā kundze. Köszönöm szépen, elnök úr. Kalinyette asszony, hogyha jól értettem, két opciót állít egymással szembe, vagy az ország Oroszországgal kapcsolatban, vagy pedig az Európai Unióval működik együtt. Lehet, hogy el lehetne képzelni egy olyan helyzetet, mely szerint egy ország az Európai Unióban integrálódik, ugyanakkor jó kapcsolatokat tart fent Oroszországgal. Mamikin um, um, úr, természetesen az európai integráció nem jelenti azt, hogy az ember izolálódik a világ többi részétől. Itt van például Szerbia, amely tagjelölt állam, ebben a státuszban van már. Van Oroszországgal szabadkereskedelmi megállapodása. Természetesen ez mindegyik ország saját szuverén döntése, és a partnerország döntése. Azonban ahogyan Oroszország bánik a szomszédjaival, ez választásra kényszerít. Piri úr következik másfél. Piri Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kifejezni, támogatom, hogy jóvá hagyjuk Grúziával a társadalmi megállapodást. Ez logikus és szükségszerű lépés a gazdasági társadalmi és politikai reformok érdekében, amelyet mellett a grúz társadalom letette névjegyét. Ez nem vége egy útnak, hanem a kezdete a további EU-val való együttműködésnek. A tagállamok révén történő ratifikáció révén mélyebb politikai együttműködés és gazdasági integrációba fordítható át. Ugyanakkor az európai tagállamok komolyan kell vegyék ezt, és a reformokra vonatkozó várakozások pedig nem maradhatnak csak írott malaszt, hanem meg is kell tenni Grúziának ezeket a reformokat. A politikai sokszínűség, a függetlenség és az alapjogok védelme is ilyen feladatok Grúzia számára. Keményen kell dolgozni ugyanakkor, az életszínvonal javítás érdekében, illetve a társadalmi polarizáció ellen nagyon fontos szerepet kell kapjanak a civil társadalmak is, a szervezetek is ezen reformokban. Végül, hagyj fejezem ki aggodalmamat az Oroszország és Abháziak közötti integrációs megalapodás felett, amelyet valószínűleg Osszétia tovább lépései követnek. Az orosz szerep realitás ebben a térségben ugyanakkor helyén való, hogy az EU Grúziában meghosszabbította két évvel a megfigyelői jelenlétet. Belder képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Izgalmas kérdés a következő évben, 2015-ben, hogy mi lesz az eredmény az a nemzetközi tárgyalásoknak, amely az iráni atomprogrammal foglalkozik. Ugyanakkor ö, elsőrendű fontosságú kérdés az is, az a vita is, amely az EU és Grúzia tájmájában folyik, azok a tevék tevékenységek, amelyet több száz iráni vállalat folytat Grúziában, illegális kereskedelmet folytatnak, megkerülve a nemzetközi embargót és szankciókat Teheránba szállítva olyan eszközöket, amelyek erősítik a kérdéses iráni atomprogram építését. Kérdésem a bizottság felé, hogy milyen lépéseket tesz az EU, hogyan működünk együtt a grúziai hadóságokkal annak érdekében, hogy a proliferációt megakadályozzuk, hogy az, az iráni atomprogram fejlesztését megakadályozzuk most, amikor Teherán megkezdi a legfontosabb, kulcsfontosság utolsó tárgyalási fázist ebben az ügyben. Lunacek asszony következik egy percre. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Ahogyan korábban is elhangzott, a zöldek támogatják ezt a társulási megállapodást, Azért, mert Grúziában ezt mind a kormány, mind az ellenzék támogatja, illetve a lakosság 70%-a is. Tehát konszenzust látunk az Európai Unió mellett, és azt hiszem, hogy ez a politikai polarizációt ellensúlyozhatja, és konstruktív párbeszédet alakíthat ki a kisebbség és a többség között. Ezen kívül a politikai ellenzékkel kapcsolatos harcot is megkönnyíti. Láttuk a homofób és izlamofób megnyilvánulásokat, illetve az ügyészség kudarcát, szerint nem tudott megfelelően igazságot szolgáltatni. Egy kérdéssel fordulnék a bizottsághoz. Támogatni fogják-e a vízerőmű tervek kapcsán a grúz hatóságokat megkövetelik-e a nagyobb erőművek a hatástanulmányát, illetve megfelelő standardokat. Köszönöm szépen, most pedig Plenkovics képviselő kapja meg a szót. Hvala lijepa, gospodine podpredsjedniče. Podržao sam ustrajan rad našega izvješća. Köszönöm szépen, én is támogatom Mamikins úr munkáját a társulási megállapodás témájában. Nagyon sokat beszéltünk erről a témáról a külügyi bizottságban, illetve máshol is. Holnap nagyon fontos nap lesz a Grúzia, Grúzia számára, hiszen közeledik ismét az Európai Unióhoz, illetve illetve az Európai Unió irányultságát megerősíti. Ez egy nagyon fontos keleti partner, és Ukrajna, Moldávia példáját követve most Grúzia is erre az útra lép. Befagyott konfliktus helyzetben vannak ezek az országok, mindemellett szomszédosak is Oroszországgal, Oroszország pedig megpróbálja erejét rájuk kiterjeszteni, illetve döntéshelyzetbe hozni őket. Nagyon fontos tehát a politikai kapcsolat, a gazdasági kapcsolat ezekkel az országokkal, a társulási szerződés a biztonsági helyzetet is javítani fogja ebben a három országban. Illetve a jogállamiság erőtérbe kerül, az igazságszolgáltatási rendszerre összpontosíthatunk, és mindemellett hangsúlyt fektetünk az egész bírói rendszerre. Speciális tanácsadókat kap Grúzia, Európai Uniós szakértelmet, és azt javaslom, hogy ezt használják ki. Nagyon fontos, hogy ne szelektív módon alkalmazzák, ne csak politikai konfliktusok esetében az igazságszolgáltatási rendszert. Bátorságot kívánunk, és reméljük, hogy sikere, sikere viszik az erőfeszítéseket. Havit képviselő következő. Nagyon bonyolult kérdés, és úgy nagyon fontos, rendkívül fontos vita új fejezetet nyit az EU-Grúzia kapcsolatrendszerben világos, hogy a átfogó kereskedelmi megállapodás hosszú távú jó, jó hatással lesz a grúz gazdaságra, az emberek életére, hiszen a grúz kereskedelem több mint egy harmada az EU-val folyik, így hatalmas hatással lesz ez a grúzok életére. És fejet kell hajtanunk a már elkezdődött reformok előtt. A, találkoztam a Grúz Parlament Külügybizottságának elnökével, és ünnepelhettem vele néhány olyan fontos lépést, amely, ha mondhatunk, hogy a szociáldemokrácia erősítését jelenti. Munkatörvénykönyvet, diszkriminációs törvényeket és egyéb törvényeket fogadtak el Grúziában. Ez a megállapodás arról szól, hogy mi rólunk szól, arról, hogy mi Grúziával foglalkozunk, és nem az egyes grúz politikai pártok belső ügyeivel foglalkozunk, legalábbis frakcióm így látja. Ugyanakkor vannak potenciális félelmek továbbra is, különösen kapcsolódva az igazságügy működésére, a szelektív igazságszolgáltatás jelenségére, a bíróságot nem lehet, nem szabad politikai eszközként használni. Ám hadd zárjam azzal, hogy kormányom, saját kormányom Nagy-Britanniában még nem ratifikálta Horvátország a tizedik országként ratifikálta, még hazám még nem. Remélem, hogy változtat ezen a módszerén hazám. Köszönöm szépen, Karim képviselő, a következő szó. Elnök úr, köszönöm. Mint a a delegáció elnöke, különösen örülök annak, hogy jelentéstevő nagyon világosan fogalmazta meg Grúzia európai jövő perspektíváját. Grúziának tudnia kell, hogy számíthat az európai szolidaritásra, arra, hogy a monitoring missziónak idejét kiterjesztettük, ennek jele. A grúz kormánynak kijelölt útja van a reformok végrehajtása tekintetében, amelyeket a társadalmi megalapodás is előrányoz. Igazi politikai kívásokat jelent ez, ezt nekünk is be kell látni, ám mindenképpen teljesen kell ezeket Grúziának a társadalmi megalapodás és a DIP, és a, mi, mi is átfogó FDA a vegyes parlamenti bizottság támogatására is támaszkodhat, és mindig figyelemmel leszünk, konstruktív módon, rugalmasan, segítve a grúziai felett minden olyan kihívásban, amelyet az Orosz Föderáció jelent ezen az úton velük szemben. Ma remélem, hogy világos, döntő szót, határozatot mondunk, amelyet az Európai Parlament egyhangú támogatását élvezi Grúziával kapcsolatos politikánkban. Köszönjük szépen! Egy kékkártyás kérdést kívánnak ennek feltenni, Kála úr. Elfogadja? Köszönöm. Karin, a brit miniszterelnök maga azt mondta, hogy az Urálig terjedhet az Európa. Ön szerint meddig lehet még menni az Urálon túl? Az Európai Unió értékekre épül. Az Európai Unió polgárait és a világot szolgálja, és hazámnak az Európai Uniós elképzelése az Unióról egy erős, értékalapú, struktúrát képzel el, amelyet a parlament remélem, hogy a jövőben is támogatni fog ez a véleményem erről. Köszönöm szépen. Daktuszal úr két percben, köszönöm szépen. Az utóbbi évek során a grúz parlament sok jogalkotási javaslatról döntött, és ezek mindegyike az EU-val való mélyebb együttműködést szolgálta. Ezeknek az erőfeszítéseknek az eredménye ez a történelmi lépés most, hogy ratifikáljuk majd a társulást. Grúzia az európai utat választotta. Grúzia azért választotta az európai utat, noha ennek is vannak kockázatai, és sok nyomással kell megküzdenie emiatt, például az orosz fél részéről, mert értékalapú társadalom. Ukrajnában Poroshenko elnök a társulási megállapodást Ukrajna legnagyobb történelmi eseményének tartotta Ukrajna függetlenedése óta a történelemben, és a, ezzel alapozta meg, alapozza meg az ukránok többsége szerint Ukrajna jövőjét forduló pontra jutott a világ, az ukránoknak el kellett dönteniük, hogy az orosz vagy az európai befolyás alá akarnak tartozni, és a történelem érméjének jó oldalát választották a sorsolásban. Amikor az Európai Parlament megszavazta az ukrán társulást, az EFDD frakció köztük svéd képviselőkkel is hazámból, ezt ellenezte. Kíváncsi vagyok, hogy most az EFDD vagy annak egy része továbbra is Putyin mellett áll ki inkább, vagy pedig a grúz autonómia és európai irányultsága mellett. Köszönöm szépen. Liberácki úr kap egy percet. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék előadónknak, kis úrnak a jelentéséhez, amelynek történelmi jelentősége van. Néhány év múlva majd elmondhatjuk, hogy ez az egész folyamat itt kezdődött az Európai Parlament falai között. Akinek két vannak, vagy más elképzelései, azoknak pedig azt mondom, hogy íme itt van még egy ország, amely számára az Európai Unió a cél osztani szeretnék értékeinket, jogállamiságunkat akarják alkalmazni. Grúzia egy új jövő kezdete hatalmas erőfeszítésébe kerül, hogy olyan messziről inkább hozzánk közeledjen, mint a közeli országokhoz. Ehhez azonban Grúziának is fel kell hagyni a szelektív igazságszolgáltatás gyakorlatával. A grúzok választ megtámadtatták az EU-t. Nyilván az oroszokkal persze nekik is, és nekünk is együtt kell működni a jövőben is. Köszönjük, Mária Szúr kap egy percben szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, az Európai Unió, illetve Grúzia közötti megállapodás segíteni fog Grúziának az Európai Uniós úton, azonban ezt a jogállamiság, az alapjogok, és illetve a kisebbségek jogai kell, hogy kísérjék. Szeretném tehát fölhívni a grúz hatóságok figyelmét arra, hogy ezeket a jogokat tartsák tiszteletbe. Gondolok itt konkrétan a görög kisebbség jogaira, akik már évszázadok óta Grúziában élnek. Először is lehetővé kell tenni ezen kisebbség számára, hogy hazatérjenek, hiszen vannak olyanok közülük, akik ezt szeretnék tenni, illetve illetve az elkobzott ingatlanokat vissza kell adni ezen kisebbségnek. másokokat jogaikat is tiszteletben kell tartani. Konkrét fellépést várunk Öntől, biztos úr. Köszönöm szépen. Kukán úr a következő két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! A 2014-es esztendő egy különleges esztendő, Grúzia az Európai Unió felé közeledésében a társulási megállapodás aláírása körvonalazódik. A régió érzékeny helyzetben van, és külső nyomás nehezedik rá Oroszországról, Oroszország részéről. Azonban üdvözölnünk kell a politikai, grúziai politikai pártok konszenzusát, illetve a grúz nép támogatását, mi szerint ennek az országnak az európai úton kell tovább haladnia. Hölgyeim és uraim, erős európai meggyőződésről látunk tanúbizonságot, tehát feladatunk, hogy támogassuk ezt az országos stratégiai orientációba orientációjában, különösen abban a helyzetben, ahol a legnagyobb külső nyomás Oroszországból érkezik, továbbra is megszállja Abháziát és Dél-Oszétia térségét. Grúzia legnagyobb szomszédja lehet, hogy a reform erőfeszítéseket ellensúlyozza, és a legutóbbi abháziai fejlemények tükrében meg kell nyugtatnunk Grúziát, méghozzá meggyőződő, meggyőző módon, hogy támogatjuk ezt az országot. A társulási megállapodás az első fontos lépés ezen az úton. A vízumkönnyítés reményeim szerint a következő lesz. Meg kell győződnünk arról, hogy semmilyen akadály nem áll Grúzia útjában. Igen, alapvető reform folyamat áll Grúzia előtt, ez hosszú lesz, bonyolult és ö, ö, nehéz, de mindenképpen támogathatjuk Grúziát ebben a folyamatban. Aktív részvétellel, támogatással sikerülni fog. Köszönöm szépen. Kriszta képviselő következik. Thank you, President. Tomorrow Parliament decides on the... Köszönöm, tegnap dönt a parlament a harmadik generációs társas megalapodásáról, miután ez Ukrajnával és Moldáviával is megtörtént, most Grúziával. A ratifikáció nem csak azt eh, jelenti, hogy elismerjük az előlépéseket, hanem elismerjük azt, hogy a Grúzia európai útra helyezkedett, azon indult el. A megalapodás EU és Grúzia között, valami Moldáviával és a Ukrajnával kötött megalapodás aláírása Brüsszelben ugyanazon napon történt. A ma a grúziai társadalmi megalapodás az ezévi Ukrán és Moldáviába kapcsolatos szavazás eredménye után indult. Ez egy folyamatot jelent ebben a házban, és új fejezetet nyit meg a, a, ezen három európai aspirációi előtt az állampolgárok kívánalmának megfelelően közelítve az Európai Unióhoz. Reméljük, hogy a szavazáson nagy többség támogatja, mert ez, hogy tette a szakbizottságban is, kérem, hogy támogassuk a ratifikációs folyamatot is. Köszönöm szépen. Piotrowski képviselő a következő szóló parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU intézmények döntése, valamint az Európai Parlament jelentése teljesíti a grúz emberek várakozásait Grúziában. Általános konszenzus érvényesül afelől, hogy az EU és a NATO csatlakozás útján szeretnének tovább haladni. Ezt az utat az európai vezetők kövezték le annak idején 2008-ban. Többek között Lech Kaczynski elnök, illetve sárközi francia elnök annak idején, akik megmentették annak idején a grúz államiságot. Ma pedig örülünk annak, hogy aláírjuk ezt a társulási megállapodást Grúziával. Örömmel látom, hogy Ukrajnával is megtörtént, Ukrajnával is megtörtént ez. Ugyanakkor a 46-os pontban azt követeljük Grúziától a megállapodás szövege szerint, hogy hajtsa végre a környezetvédelmi szabályokat az energiainfrastruktúra kiépítése tekintetében is. Látni kell, hogy ez egy nagyon fiatal demokráciával adunk szembe. Szerintem rugalmasabbak kell legyünk, mint ebben a pontban vagyunk például. Köszönöm szépen a következő szóló Höckmark képviselő parancsoljon. Elnök úr, ahogy több hozzászóló korábban elmondta, én is elmondom, történelmi lépés ez. Kiterjesztjük stabil, a a stabil keretet és lehetőséget, amelyet a Grius népnek kínálunk egy olyan országnak, amely folyamatos orosz fenyegetés alatt él, miközben oroszok szállják, katonák szállják meg Grúzia egy részét. Fontos azt is látni, hogy bármely agresszió Grúziával szemben, Oroszország részéről épp olyan elfogadhatatlan, mint az, az az agresszió, amelyet Oroszország Ukrajnában követel. Azt is fontos látni, hogy ez egy lehetőség is egyben, amelyel élnünk kell. Grúziának is élnie kell, és a grúz kormánynak ezzel a lehetőséggel megnyitjuk a szabadkereskedelmet, beruházásokat, együttműködést, egy sor, az annak egy sor dimenzióját, és azt is jelenti, hogy a grúz kormány meg kell reformálja a grúz politikai rendszer, tovább kell haladjon a reformok útján nem elfogadható az, hogy szelektív módon büntetnek, alkalmazzák az igazságszolgáltatást, és hogy a grúz kormány most, ahogy ezt teszi, az ellenzékkel szembe. Mindeközben Grúzia közelebb lép Európához, és a grúz kormány kell, hogy garantálja azt, hogy a társadalom is közelebb kerül az európai demokrácia értékeihez, erősítve az állampolgári jogokat, megélve azon lehetőségekkel, amelyek megnyílnak ezen megállapodás révén. Történelmi fontosságú lépésem kihívás is egyben a grúz kormányal szemben, hogy azonnal fejezze be a szelektív igazságszolgáltatás alkalmazását és üzenet Oroszországnak tartsa távol magát Grúziától. Köszönöm szépen és gratulálok Minkis kollégának. Ma Grúziának támogatásunkra van szüksége, arra, hogy fejlődése, demokratikus fejlődése felgyorsuljon, gazdasági értelemben is felgyorsuljon a fejlődés, és egyébként ez pedig Grúziától függetlenül is egy üzenet a világnak arról, hogy minden ország teritoriális integritását az Európai Unió tiszteletben tartja, a szeparatista törekvéseknek ellen áll. Ez fontos lehet mindkét fél számára. Az igazságügy reformja azonban nem maradhat el, és a társulási megállapodás Grúziával sajnos a Krímfélsziget annak tálása után köttetik meg, pedig lehet, hogy meg lehetett volna ezt előzni, ha hamarabb közeledünk. A kaukázisi régió, a Fekete-tenger jó, hogyha bekötődik az európai integrációba, mert a Balkán egy hidat képez arra felé, és érvényesülhetnek jobban érdekeink nekünk is. Herr Präsident! Elnök úr! További európai országok felvétele az európai belső piacba pozitívum, különösen akkor, hogyha egy adott ország elkötelezi magát az emberi jogok, a demokrácia értékei mellett, és stratégiailag fontos utakat nyit meg a Fekete-tengeri gáz és olajmezők felé. De ez az Európai Unió egyik legambíciózusabb társulási egyezménye, és még Grúzia NATO tagsága is felmerül. Ez pedig azért nem biztos, hogy bölcs dolog itt felvetni mostanában. Egy szabadkereskedelmi egyezmény Grúzia és EU között természetes módon támogatható. De hogy, hogy az Európai Unió azon csodálkozik, hogy Oroszország ezt a megállapodást saját gazdasági érdekeinek fenyegetéseként éli meg. Ezzel számolni kell, válságkezelésre áll át, és minden szempontból, ha az EU magához akarja kötni Grúziát, például oktatásilag is, az az oroszok érdekeit nyilván sérti, tehát ezzel ne legyünk meglepődve. Köszönjük szépen! Marutisello úr kap szót, köszönöm szépen! Az eddigi eszmecseréből leszűrhetjük, hogy tulajdonképpen itt most nem Grúziával, hanem Oroszországgal szemben kötjük meg a megállapodást, mondják ezt egyesek, de nem ez a helyzet. Az EU mindig valakivel és nem valaki ellenében köt szerződést, kibővítjük tevékenységi körünket, kereskedőmenket egy új irányba, hálózatot építünk, és ehhez mindenkinek joga van, mint ahogy a grúzoknak is joguk van, hogy a demokrácia útján induljanak és nyugatosodjanak. A 2012-es, 13-as választások nyugati minta alapján rendesen zajlottak le, és az ország megmutatta, hogy méltó a bizalomra, és be fogja tartani a megalapodásban foglaltakat. Rúzia további útja azt feltételezi, hogy további bizalmi kapukat kell megnyitni egymás felé. Mi most megelőlegeztük a bizalmat bizonyos értelemben, de a szöveg, a megállapodás minden szava érvényes, és ebben elvárások is vannak és szó sincs arról, hogy ezzel provokálni akarnánk, mint ahogy itt egyesek azt szeretnék magyarázni. Lépjünk ezen az úton tovább, a bővítést folytatni kell, valamennyi keleti országot valamilyen módon kötni kell az Európai Unióhoz, hogy az értékeinket vallók köre kitáguljon. Moody kap most egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A grúz miniszterelnök levelében Garibusvili úr közös értékeinkre hivatkozik, és ezek sokkal többet jelentenek, mint a kereskedelem. Én üdvözlöm a társulási megalapodást, és azt, hogy legyenek közelebbiek, szorosabb a kapcsolataink más területeken is, majd hosszabb távon a grúz néppel. Az együttműködési keret belül a grúz kormányjal tovább kell együttműködnünk, hogy bizonyos modelleket alkalmazzanak. A civil társadalom szabad, a demokratizálódás elindult, és a diszkrimináció ellenes törvény is megszületett. A grúz kormány tehát igyekszik nyilván bőven van még hova fejlődnie, támogatásra szorul, hogy a közösnek mondott értékek alapján még tovább jusson ezen az úton. Köszönjük szépen! Bergis, Landsbergész úr, következik két percre. Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, az Európai Unió kötelezettséget vállalt egy évvel ezelőtt a Vilniuszi csúcson, és ennek tesz most eleget a, a társulási szerződés ratifikálásával. Grúzia az egyik és legaktívabb ország, amely az európai útra lépett, és nagyon keményen megfizette ennek az árát. Büszkék kell, hogy legyünk, hiszen egy nagyon fontos mérföldkőhöz értünk, azonban vannak még figyelemre méltó fejlemények, amelyek esetleg aggodalma, aggodalomra adnak okot, például a szelektív igazságszolgáltatás. A jelenlegi kormánynak tisztában kell lennie azzal, hogy az Európai Parlament figyelemmel követi a munkáját. Nagyon fontos, hogy ne erodáljon az a demokrácia, amelyet sikerült felépíteni ennek az országnak, és a NATO integráció keretében pedig nagyon fontos, hogy egységes maradjon a kép. Nagyon szeretném, hogyha ez az egész álom nem válna köddé. Köszönöm szépen, Bóni képviselő következik. Hölgyeim és uraim, Grúzia útja a nyugat felé, illetve a nyugati gazdasági modell felé nem ma indult útjára, ennek már megvan a maga történelme. Reformok működnek, és a nép úgy érzi, hogy az Európa barát döntés, illetve választás a megfelelő. Ma lehetőségünk van arra, hogy új energiát öntsünk ebbe a folyamatba, annak érdekében, hogy a végén tagállammal válhasson Grúzia. A társulási megállapodás az Európai Uniós normákhoz való igazodást jelenti, illetve az igazságszolgáltatás, illetve jogállamiság megerősítését. Ez a modern állam alapja, a modern állam pedig nem csak a közszolgáltatások terén hatékony, hanem olyan civil társadalommal rendelkezik, amely fejlett, hiszek ebben, a gazdasági kérdésekben gyorsabban fog haladni Grúzia, az Európai Unióhoz való közeledésében támogatnunk kell ezt az országot, megfelelő tanácsokat kell adnunk, illetve a vízumkönnyítést kell biztosítani a grúzok számára, segítenünk kell Grúziának abban, hogy olyan projekteket hozzanak létre, amelyek gyümölcsét a családok is érzik egyértelműnek kell lennie a döntésnek, nem csak Grúzia számára, hanem Oroszország számára is. Látnia kell ennek az országnak, hogy az identitásában erős Grúzia. Köszönöm szépen, most pedig a, a spontán felszólalások következnek, mondja az elnök, hárman kértek szót. Balcsetis úr első percre. Hát Egy percre kollega Mamikina Köszönöm szépen. Nagyon szeretném én is üdvözlöm Manikins úr is ezt a nagyon fontos dokumentumot. Grúzia a harmadik állam a sorban, Ukrajna és Moldávia után, amely része se lesz e egy társadalmi megállapodásnak. Nagyon fontos dokumentum ez abban az értelemben is, hogy Grúzia fontos kötelezettségeket vállal e, a reformok mellett, az Európai Unió útjára lépve nagyon sok nehézséget kellett leküzdjön ez az ország ezen döntése miatt, ezért érdemlik meg, hogy üdvözöljük ezt a választást, ezt a döntést, amelyet e, Európa mellett tettek a grúzok. Ez fontos, hogy megerősített, elmélyített gazdasági és politikai kapcsolatokat ápoljunk ezzel az országgal, és javítsuk a grúz nép emberek életét. Thank you, Mr. Chairman. I strongly support. Petur, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom Grúzia Európai Uniós útját, illetve a társulási megállapodás ratifikáció egy nagyon fontos lépés. Természetesen a megvalósítás nagy feladat lesz Grúzia számára. Remélem, hogy a 2015-ös rigai csúcson tisztában és egyértelműbben beszélhetünk Grúzia jövőbeli perspektíváiról, illetve a keleti szomszédsághoz tartozó országok perspektíváiról, és természetesen a vízum liberalizáció, illetve vízum könnyítés is egy nagyon fontos lépés lenne, reméljük, hogy ez is a csúcs témáját képezi, majd hiszen ezzel független lépéseket hozhat majd a külpolitika területén is ez az ország. Ami pedig Oroszország, illetve Abkházia ügyét illeti, természetesen ez aggodalomra ad okot. Megvan annak a veszélye, hogy Grúzia egy részét annektálja Oroszország. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kará úr következik egy percre. Máj, ok. Thank you, thank you very much, Mr. Sherman, to, for leaving me the floor. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta nekem a szót. Dopo aver ascoltato... Szeretném szeretnék egy-két megjegyzést tenni. Végighallgattam a vitát, a kollégákat, és a megállapodás kapcsán nekem is lenne mondandóm. Nagyon gyakran beszélünk a szabadkereskedelmi megállapodásokról, Grúziáról, Moldováról, Ukrajnáról, és tudom, hogy több kolléga utalt a történelemre, korábbi lépésekre. Nagyon fontos időket élünk, és mindenképpen támogatjuk az Európai Unió elveinek érvényesülését, illetve azt, hogy ezeket az elveket más országok is fölkarolják. Azonban valahogy olyan érzésem van, mint hogyha mint hogyha Oroszországot bosszantanánk, ezzel pedig a békét kell fölkarolnunk. Köszönöm. Ketten kértek még szót elsőnek. Hölgyeim és uraim! grúzia közeledése az európai unió felé stratégiailag is fontos a térség stabilitása érdekében valamint kvánatos partnerségi viszony számunkra is ezért ezt a társulási szerződést támogatom. egy fontos kérdésre viszont szeretném felhvni a figyelmet amely úgy gondolom kevés törődést kapott az egyeztetések folyamán. a grúziában élő kisebbségek helyzete kulcskérdés lehet az ország jövője szempontjából. bár grúzia függetlenné válása óta történtek pozitvumok a kisebbségeket érintő törvényeket illetően még ma is a többség kisebbség viszonyát inkább a bizalmatlanság és a következetlen kisebbségpolitika jellemzi. ez meghatározó lehet grúzia területi egységére is. ugyanakkor a megbékélés iránti igény is időről időre megmutatkozik. nem kell sem időben sem térben messzire tekintenünk hogy milyen veszélyek rejlenek a kisebbségi kérdések alábecsülésében ukrajna esete világosan megmutatja hogy mindkét fél érdeke az együttélés viszonyait a többség és kisebbség számára egyaránt elfogadhatóan rendezni. köszönöm. köszönöm szépen. következik utolsó Köszönöm szépen, Koráúrhoz hasonlóan én is szeretnék egy-két megjegyzést tenni a vita kapcsán. Nagyon érdekes volt ez a vita, és meglepett az, hogy a néppárti kolléga Metusello úr azt mondta, hogy minden, amit itt teszünk, gondolok itt egy társulási megállapodással kapcsolatos döntésre, nem szabad, hogy tiszteletlenségként jelenjen meg Oroszország felé. Hát nem is lenne szabad ilyen fogalmakkal működnünk, nem szabad ilyen perspektívából, ilyen szempontból vizsgálni ezt a kérdést, hanem arra kell összpontosítanunk, hogy mi magunk egy olyan Európai Unióhoz tartozunk, amely hatékonyabban érvényesül a világ ezen táján. Tehát nem csak Oroszország és az USA jelenléte lenne fontos a Fekete-tenger térségében, illetve a Kaukázus térségében. Az Európai Uniónak is szerepet kell vállalnia, és ez a társulási szerződés lehetővé teszi a gazdaság és politikai szerepvállalást. Most már plusz biztosnak adok szót. Um, Engedjék meg, hogy megköszönjem a képviselőknek érdeklődésüket a téma iránt és felszólalásaikat. Ebben egyetértünk, hogy Grúziát támogatni kell abban, hogy az Európai Unióhoz közeledjen. Valamennyien üdvözöljük azt a politikai vállalást, amelyet az ukrán kormány megfogalmazott reformok tekintetében, különösképpen a reformok felgyorsítását a jogállamiság területén az igazságszolgáltatás függetlensége vonatkozásában és az alapvető jogok érvényesítését valamennyi polgár tekintetében. Átlátható arányos döntéseket kell hozni, olyanokat, amelyek mentesek a politikai hátsó szándékoktól, igazságos mértéktartó folyamatban vagyunk érti érdekeltek. A társulási szerződés végrehajtása csak az első lépés, de a legjobb lehetséges lépés a grúzok céljainak megvalósításához, vagyis ahhoz, hogy egy demokratikus, stabil, megbízható államot építsenek. Tisztelt elnök úr, most áttérnék anyanyelvemre, és szeretném elmondani, hogy holnap a társulási megalapodás aláírása valóban történelmi pillanatot jelent. Egy számunkra stratégiai régió egyik fontos országával kötünk megállapodást. A béke fenntartása érdekében a grúz polgárok, de a tágabb régió polgárai érdekében is. Az az érdekünk, hogy Grúzia demokratikus jogállam legyen, ahol betartják az emberi alapjogokat, a demokratikus alapértékeket, és ahol a lakosság várakozásainak megfelelően végre fellendül a gazdaság, és egy európai lét vár a polgárokra. Köszönjük szépen, biztos úr! Most nagyon kis szúrnak, az előadónak adom vissza a szót. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr, a mai eszmecsere megerősített abban, hogy az Európai Unió és a parlament mindenképpen Grúziában támogatja a politikai nyitást. Szolidárisak vagyunk többségileg a grúz néppel, és az Európai Unió elképzelése a szolidaritásról végre konkrétan is megnyilvánul. Alá szeretném húzni, hogy a partnerségi kapcsolat Grúziával nem zár ki senki mást, nem harmadik országok ellen irányul, hanem az amúgy is meglévő együttműködést teszi szélesebb körülvé, mélyíti el Grúziával és a szomszédországokkal is. Köszönöm kollégáimnak, akik eh, segítették a jelentés megírását, ezt a segítséget. Remélem, hogy a holnapi szavazás világos, egyértelmű jelét adja annak, hogy mennyire támogatjuk Grúziát ezen az úton, amelyen elindult és a ratifikációra is sor kerül. Köszönöm szépen. E, bardzo dziękuję, panie pośle, bardzo dziękuję za pański wkład pracy. To bardzo ważny dokument. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Reméljük, hogy holnap sikerül majd megszavazni ezt az anyagot, ezzel le is zárjuk a vitát. Holnap Holnap a grúz elnök jelenlétében kerül sor a szavazásra. Most pedig a kartomi folyamat következik, illetve az Európai Unió Afrika szarva migrációs út